Okay, colleagues. Kedves kollégák! Colleagues, as I open the meeting, can I just welcome to... Szeretnék mindenkit üdvözölni. Mecklenburg eh, pomerániai kereskedelmi és iparkamara tagjai vendégként, eh, vendégeiként eh, részt vesznek az ülésen. Remélem, hogy érdekesnek fogják találni. Mikrofon. Nincs mikrofon. Mindenki számára megfelel a napirend akkor térjünk rá a március 18-19-i és a 25-26-i jegyzőkönyvek jóváhagyására. Ezt elfogadtuk. A következő napirendi pont a véleménytervezet a felhatalmazó, az úgynevezett enabling tanácsrendeletről az állami támogatásokkal kapcsolatosan, ez a saját véleményem. A bizottság azt javasolta, hogy az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályokat módosítsa. A 13-17-es, 70-es rendeletről van szó, a vasúti és közúti közlekedéssel kapcsolatosan. A 1370-es rendelet módosításáról van tehát szó, az úgynevezett állami támogatásokról szóló felhatalmazó rendelet révén. A bizottság javaslata szerint a 1370-es 9-es bekezdése vonatkozik a az állami támogatás ezen kategóriájára. Jelenleg a 9-es cikk mentesíti az előzetes notifikáció alól a közszolgáltatásokkal kapcsolatos kompenzációt az utasforgalommal kapcsolatos tevékenységeknél, és ezen változások beépítése a 1370-es rendeletbe, illetve ebbe a felhatalmazó rendeletbe meglehetősen zavaró vagy bosszantó. A 1370-es egy olyan jogszabály, amit az együttdöntési eljárásban fogadtunk el. Tehát én nem tartom elfogadhatónak, hogy a parlament tehát a parlament számára nem elfogadható, hogy egy együtt döntésen alapuló jogszabályt a bizottság egy nem legislatív, nem jogszabályi jellegű rendelettel akar módosítani. És ezen kívül, miután nincsen jogi követelmény a bizottságra nézve, hogy a 1370-es rendelethez módosítót javasoljon, valamint, hogy tovább bonyolítsuk a helyzetet, a bizottság egy új javaslatot is elfogadott, a 1370-es rendelet módosítására vonatkozóan a rendes jogszabály alkotási, jogalkotási eljárás révén. Éppen ezért nem érthető, hogy a javasolt változásokat miért nem közvetlenül a 1370-es módosító rendeletbe foglalta. A javaslat kidolgozását a bizottság úgy kívánja most meghozni, hogy ez teljesen ellentétes a parlament részvételével, illetve az szokásos eljárás render rendel ami a rendes jogalkotási eljárás írna elő. Az ECON az illetság és az 50-es szabály szerinti kérést intézte a közlekedési bizottság, Ugyanakkor viszont a tanácson belüli fejlemények tekintetében el kell mondani, hogy a soros, az ír soros elnökség keretében úgy döntött a tanács, hogy ezt a kitételt törlik, és az Ekon bizottságtól a jelentésem és az elnök révén szintén arról értesültem, hogy ezt a részt töröljük, és a véleményt a normál 49-es szabály szerint folytassuk le az ECON ütemtervét figyelembe kell vennünk, és éppen ezért nagyon gyorsan meg kell, hogy hozzuk ezt a véleményt, ugyanis az ő, tehát az ECON szakbizottság ütemezi, ütemterve meglehetősen szoros, és a szavazás április 25-ére van tervezve. Tehát a véleményünket minél előbb meg kell alkotnunk, mert egyébként ezt a határidőt elmulasztjuk. A mai anyagban az én szövegem csak angolul szerepel egyelőre, ennek a fordítása még nem készült el. A véleményem lényege egy szavas lenne, nevezetesen, hogy töröljük a 9-es cikkből ezt a javaslatot. Tehát ez nem lesz egy hosszas vélemény, gyakorlatilag egy egy módosítós vélemény, a delete, a törlés szó szerepel ebben mindössze. Tehát minden esetre még egyszer biztosítanunk kell, hogy a véleményünk eljusson az ekonhoz, és ezt figyelembe tudják venni a szavazásukkor. Módosítok határideje, tehát április 25-e, és remélem, hogy mindenki át tudja majd olvasni a véleményemet, Gros úr. Nagyon rövid leszek, először is tartalmilag. Teljesen egyetértek, és az EPP sem kíván ehhez képes módosítóval élni. A kettes cikket törölni kell, és egyetértek a jelentéstevővel abban a kérdésben, hogy a bizottság miért javasol egy ilyen felhatalmazó rendeletet, amikor egy együtt döntésen alapuló jogszabályról van szó. Tehát én nem vagyok ugyan jogász, nem tudom, hogy ez egyáltalán legális, jogilag helyes-e. Másodszorban pedig szeretem volna tudni, hogy a 2007-es 1370-es rendelet révén akarják ezt a módosítót megtenni, és a bizottságnak és a tanácsnak is meg kellett volna állapodnia az én jelentésem kapcsán, ami a közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozik, lehet, hogy ez a javaslat ismét elénk kerül, ez is okozhat még gondot. Elnök, köszönöm szépen, Alkadrai úr. Eh, Én is akkor röviden fogok eh, reagálni. Formális okokból ugyan ezt eh, a véleményt valljuk mi is, tehát egyetértünk. Studibakke. Ja, ik ook kan zeer kort zijn, Brian, voor mijn fractie. Ik denk dat harmonie... Köszönöm, Brian a frakciónk nevében úgy gondoljuk, hogy ez egy jó bizottsági javaslat, amely a harmonizációra irányul. Ugyan ez a véleményünk nekünk is a módosítókkal kapcsolatban a megjegyzéseivel teljesen egyetértünk, Eh, ugyanez vonatkozik eh, az általános szolgáltatásokra is, eh, és jó, hogy Matthew egyetért ezzel. Még van egy kis problémánk. Ön utalást tett az ANXI törlésére, és amit nem teljesen értek, Te ezt nem értem, de a többit igen, és egyet is ért. Ja, auch äh, meine Fraktion. Igen, a mi frakciónk is äh, támogatja az elnök álláspontját. Minket is äh, aggaszt, hogy a bizottság milyen magatartást tanúsít. Én nem tudom, hogy hogy fordul meg a fejükben olyasmi, két év után gyakorlatilag nem fordulhat elő az, hogy megsérti a szerződéseket. A bizottság végül is a szerződések őre, és nem szabad, hogy valamilyen illegális módon megpróbálja megkerülni. Van egy irányelv, ami a rendes eljárás szerint került elfogadásra a tanács és a parlament részéről, és ha ezt úgy akarják módosítani, amiből kizárják a parlamentet, ezzel a mi jogunk sérül. Milyen cikk alapján? Tehát eh, ez eh, még egyszer megismétlődik ugyanaz, ami már előfordult. Matya is eh, elmondta, hogy elképzelhető, hogy majd valahogy megpróbálják visszacsempészni. Ennek véget kell vetni. Ugyanazt az eljárást kell lefolytatni. És megint egy levelet fogunk írni, mint a legutóbbi alkalommal a bizottságnak, illetve az elnökök konferenciájának, hogy megpróbálnak átlépni a parlament feje fölött minden lehetséges eszközt meg kell ragadnunk, és még egyszer egy ilyen levelet meg kell írni, amiben hangot adunk az elégedetlenségünknek, aggájainknak. Itt nem látom a biztost az ülésen, holnap itt lesz, és jó lenne megkérdezni, hogy hogy fordulhat meg ilyen a fejében, hogy hogyan mehet szembe azon szerződésekkel, amelyeket őriznie kéne és védenie. Köszönjük, Kramer úr. Biztosíthatom, hogy én képviselni fogom véleményet. Ziller úr. Szeretnék mondani valamit én is. Itt ezzel az eljárással kapcsolatban lenne hozzáfűzni valóm. Ami a bizottság magyarázat illeti ezzel kapcsolatban, ezt is szeretnénk hallani. Köszönjük. Riké úr. Nem, nem szeretne hozzászólni. A bizottságtól Mercedes Campo van itt velünk. Parancsoljon. Köszönöm szépen. megpróbálom elmagyarázni önöknek azt a tisztán jogi érvelést, ami a bizottság javaslata mögött meghúzódik. Tehát tisztán jogi érvelést fognak hallani tőlem. Bizonyára önök is tudják, hogy a 1370 per 2007-es rendelet a közlekedésről szól. Amikor ezt elfogadtuk, akkor annak kettős jogalapja volt. Egyrésztről a jelenlegi 91. cikk, ami a közlekedéssel kapcsolatos jogszabályok jogalapja, illetve a jelenlegi 119. cikk a szerződésben, ami lehetővé teszi a tanácsnak, hogy konkrét kompatibilitási feltételeket határozzon meg azon támogatásokra vonatkozóan, amelyekről nem kell értesíteni a bizottságot. És a közlekedésről szóló rendelettel kapcsolatban ez a 9. cikk esetéhez kapcsolódik, ami arra utal, hogy a közszolgálati kötelezettségek hez kapcsolódnak ezek a támogatások. A Lisszaboni szerződés után új cikk került be a szerződésbe, a 108. cikk negyedik pontja. És ez a cikk egy kicsit tovább árnyalja a képet, ugyanis megadja a bizottságnak azt a kizárólagos hatáskört, hogy meghatározza ezeket a konkrét kompatibilitási feltételeket, a támogatásokkal kapcsolatban. Tehát a mentességet élvező támogatások feltételeit a bizottság határozhatja meg. Természetesen a 109-es cikk változatlan marad. Ennek alapján a támogatás fő széleskörű feltételeit a parlament is meghatározhatja, de a bizottság feladata, hogy ezeket a konkrét feltételeket kimondja. A 1370-es rendeletet jelenleg felülvizsgálat alá vettük. A bizottság javaslata néhány módosítást tartalmaz ehhez a rendelethez képest. A jelenlegi 9. cikk azért maradt változatlan, ebben új szabályok sorozata szerepel. Ez az egyetlen ok arra, hogy a bizottságnak új javaslatot kell tennie, amelyel bevezeti a kilencedik cikket a felhatalmazó rendeletbe. Ennek oka az, hogy nem tarthatjuk meg a korábbi szabályozási keretet. Nem tarthatjuk fenn továbbra azt a lehetőséget, hogy a tanács határozza meg a részletes feltételeket. Most már a Lisszaboni szerződés értelmében ez a bizottság hatáskörébe tartozik. Ezért kellett ezt bevezetnünk, és a közszolgálati kötelezettségek tekintetében a kompenzációt, illetően megoldást kellett találnunk, és úgy döntöttünk, hogy ezt a felhatalmazó rendeletbe írjuk bele. Ez az egyetlen oka ennek. Egyáltalán nem kívánjuk megváltoztatni a 9. cikk tartalmát. Ez egyszerűen egy jogi szükségszerűség. A másodlagos jogszabályokat összhangba kell hozni az új intézményi keretekkel, amelyeket a Lisszaboni szerződés alapozott meg. Köszönöm a szót, és remélem hogy ez egy kicsi jobban megvilágította a helyzetet. Köszönjük, bizottság! Nem vagyok biztos benne, hogy ez ettől egyáltalán világosabb lett a helyzet, de számomra minden esetre úgy tűnik, hogy amint én olyasmiket hallok, mint jogi szükségszerűség, azonnal gyanakodni kezdek. Azt gondolom, hogy ez egy módja annak, hogy a parlamentet kizárják az eljárásból. Bradburn úr. <coughs> Uh, uh, Köszönöm, elnök úr. Megvártam, hogy mit mond a bizottság, mielőtt én hozzászólok, és szokás szerint a magyarázat tele van tűzdelve különféle cikkekre való hivatkozásokkal, de ez valójában az átláthatóságról szól. Ha minket, a parlamentet nem vonnak be magába a folyamatba. Ahogy emlékeznek a korábbi vitákra, amelyeket az állami támogatásokról és közszolgáltatásokról szóló jogszabályokkal kapcsolatban folytattunk, ezek mindig vitatott intézkedések voltak. És nem feltétlenül a jogi álláspont, hanem az észszerű álláspont volt a kérdés. Ezt nyíltan meg kell vitatni, hiszen mi vagyunk az intézményekben az egyetlen közvetlenül választott testület. Ezt én nevetségesnek tartom, és nem érdekel, hogy melyik cikkre hivatkozunk. Itt nyitottságra van szükség, és arra, hogy meg tudjuk vitatni ezt a javaslatot, ahogy az elnök úr is mondta a nyitó megjegyzéseiben. Azt hiszem, hogy ebben igaza van, és ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy mi, megválasztott politikusok részt vehessünk, különösen akkor, amikor nem csak jogi szükségszerűségekről van szó, hanem nagyon lényegi kérdésekről. Egy mondatot szeretnék, egy mondatot szeretnék még hozzátenni. Amikor jogi szükségszerűségről beszélünk, akkor a parlamenti eljárás tekintetében is ezt figyelembe kell venni, és nem csak úgy, mint a pápa esetében a teljes felhatalmazásával megfelelően kell értelmezni mindezt. A jogi eszközök, attól jogi eszközök, hogy mögötte egy parlamenti eljárás áll. És nem lehet friss, új definíciókkal operálni. Ez már gyakorlatilag olyan, mintha pápábbak akarnának lenni a pápánál. A parlamentben a szokásos törvényes, legális utat kell betartanunk, illetve követnünk, és ezt, mint a jogi szakbizottság tagja mondom. Michael? A jogi szolgálatunk foglalkozott már ezzel a kérdéssel? Vagy esetleg a német Bundestagnál kell érdeklődnünk? nem tudom, hogy mi történik a német Bundestagban, azt tudom, hogy a mi jogi szolgálatunk osztja a véleményünket, tehát másképp értelmezzük a helyzetet, mint a bizottság jogi szolgálata. Úgy tűnik, hogy meglehetősen eltérő a két jogi szolgálat véleménye. A kulcskérdés, és ami engem leginkább aggaszt, mint ahogy Bradburn úr is elmondta, a közszolgálatok, a köz a tömegközlekedés, különösen városokban nagyon fontos kérdés. És a rendelet jelenleg kimondja, tehát ez a 1370-es hogy ha nem veszik figyelembe a parlament véleményét, akkor ennek mi lehet az eredménye a közszolgálat, közszolgáltatási kötelezettség tekintetében egyrészt veszélyes, másrészt pedig nem alkotmányos, akármilyen szerződésről beszélünk is, tekintettel a parlament szerepére. Tehát őszintén, a közszolgáltatások és a tömegközlekedés bevonása az állami támogatási körbe, ami végül is engem aggaszt. Teljesen más dologról van szó az állami támogatások kapcsán az iparban, vagy a közlekedési hálózatok esetében. Ezért én azt mondanám, hogy ezt töröljük, és a jogászok természetesen vitatkozhatnak ezen, érvelhetnek, de végül is két dologról van szó. Először is ez a helyes járandó út-e a közszolgáltatások tekintetében, másrészt pedig megkerüli mindez a parlamentet? Igen. Tehát éppen ezért törölni kell. Gross úr, talán egy rövid megjegyzés, nem annyira kérdés, vagy pusztán egy javaslat. Nem lehetne-e e-, ezzel összefüggésben azt is megemlíteni, hogy itt a verseny joggal kapcsolatosan is felmerülnek kérdések a közlekedés kapcsán, és hogy tisztában vannak-e az érintettek, hogy mennyire súlyos, ez, fontos ez a kérdés. És itt nem csak pusztán az állami támogatásokról van szó. No, I think it's a very valid point. I think... Azt gondolom, hogy ez egy teljesen jogos teljesen jogos igénye. Azt gondolom, hogy mi most itt áldozatai vagyunk egy ilyen kompetencia háborúnak a bizottsággal. Ezzel semmi problémám nincs, harcoljanak csak. Ami az én problémám az az, hogyha ez a kis hatalmi harc Eh, azzal az eredménnyel jár, hogy a parlamentet megpróbálják kikerülni, ezt, eh, ezt nem nagyon bírom elviselni. Jó, rendben van. Eh, április 25-e a határidő, önök akkor a, az eljárást is ugye elfogadják. Tudom, hogy csak angolul van meg a szöveg, de talán most az egyszer elfogadható, viszonylag egyszerű. Köszönöm, köszönöm a támogatást, és akkor menjünk tovább. A következő napi rendi pont következik. A polgári légiközlekedésben előforduló események jelentése. Krisztin eh, de Feirák eh, az előadó, ő következik. Köszönöm, eh, elnök úr, kedves kollégák! 2010-ben az Európai Unió egy nagyon hatékony rendeletet fogadott el, amely a balesetek kivizsgálásáról szól. Most olyan rendeletre van szükség, amely a balesetek megelőzéséről szól. Ennek a javaslatnak az a lényege, hogy kielemezzük az esetleges légi eseményeket, és így megelőzzük a, hadsereg, a légi katasztrófákat. Tehát lehet, hogy kis dolgokról van szó, de ezek hozzájárulhatnak, elvezethetnek egy nagy katasztrófához. Általában egy nagy balesetnek nem egy okozója van. Tehát itt most egy olyan rendeletről van szó, amely megengedné, vagy lehetővé tenné, akár a légirányításnak, akár a pilótáknak, hogy valami fajta incidensről, amennyiben az előfordult, akkor arról beszámoljanak, illetve az intézkedésekről, amelyeket hoznak, és az esetleges megelőzési lehetőségekről a javaslat, amelyről beszélünk, egy korábban felvetett problémára válaszol, tehát e, a lényeg a balesetek megelőzése, amelyet úgy érhetünk el, hogy a légtérben történt incidenseket és eseményeket összegyűjtjük és elemezzük. Először is az a legfontosabb, hogy az a személyzet, amely azonosítja az incidenst, a hibát e, magától jelentse ez. Tehát az emberi faktor a rendszer középpontjában áll, eh, és ehhez az is kell, hogy biztosítsuk, hogy ha csak nincsen nagyon súlyos eh, felróhatóság, akkor ezt eh, ne lehessen szankcionálni a bejelentéstevők részéről. Sajnálatos módon elég nagy az eltérés a tagállamok által, vagy a szervezetek által bejelentett incidensek számában. Nyilvánvaló, hogy a légi személyzet félelem nélkül kell, hogy tudja jelenteni ezeket az incidenseket, mert így tudjuk a biztonságot növelni nem fogják pedig, nem fogják, javi, nem fogják jelenteni az incidenseket akkor, hogyha szankcionálástól kell eh, félniük. Eh, az egész unióban tehát eh, ugyanúgy kell értelmezni a méltányosság alapú kultúrát. Hogyha egy alkalmazott úgy gondolja, hogy azért került hátrányos helyzetbe, mert jelentést tett egy incidensről, akkor lehetőséget kell eh, biztosítani számára, hogy jogorvoslati utat járjon be, egy ilyen mechanizmusnak pedig biztosítani kell a hatékonyságát, valamint a semlegességét. Emellett a súlyos gondatlanságot eh, jobban kell megfogalmaznunk, illetve definiálnunk, hogy ugyanaz legyen a védelem, a méltányos kultúra kialakítása szintén rendkívül fontos. Azt gondolom, hogy még tovább mehetünk annak érdekében, hogy a bizalmi légkört megteremtsük. A bizalmi légkör azon is múlik, hogy megfelelő az adott, az adatgyűjtés. Az információkat egyrészt begyűjtik, másrészt nyilván ezeket fel kell használni, ki kell elemezni. Éppen ezért szükséges biztosítani a begyűjtött adatok felhasználhatóságát, olvashatóságát proaktív módon, hatékonyan kell megtenni, lehetőséget biztosítani a hatóságok számára, hogy elemezzék az anyagokat, és megtegyék a javító intézkedéseket. Mindenkitől erőfeszítéseket követel ez az új eh, rendszer, annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegyük azt, nekünk pedig egész egyszerűen eh, fel kell tenni az íre a pontokat. Jó dolog, ha összegyűjtjük az adatokat, de az adatok hatékony eh, elemzése nélkül mindez haszontalan. A repülés biztonság túlmutat a nemzeti határokon, ezt mindannyian tudjuk. Abban is egyetértünk, hogy eh, ezen a szinten kell tehát elemezni, európai szinten ezt kell megerősíteni, az ELSA, amely eh, rendelkezik elemzőkkel, központi szerepet fog játszani. A negyedik dolog, amiről beszélnék, az az, hogy jelenleg a e, hatályos jog egy listát közöl azokról a dolgokról, amelyet be kell jelenteni a hatóságoknak, illetve e, vannak még olyan incidensek, amelyek önkéntes alapon jelenthetőek a e, gyakorlat azt mutatja, hogy a jogbiztonság érdekében nem kell példalistákat létrehozni, hanem taxatív, kötelező erőjű felsorolásokat, illetve típusokat kell létrehoznunk. Ebben a munkaanyagban is jelzem, hogy a szórakozási célú repülés vonatkozásában a szabályokat enyhíteni kell, tehát az incidens lista, kimerítő kell, hogy legyen, de az igényekhez hozzá igazított. Amennyiben eh, önkéntes alapon gyűjtik eh, az adatokat, akkor az ESA által AESA eh, által vezetett szakértői társaság rá tud mutatni arra, hogy a taxatív listát módosítani kell, egy dinamikus rendszerre van szükség, a hálózatot fel kell hatalmazni, hogy összehívhatsa a szakértőket, amennyiben ez szükséges. Az ötödik dolog, amiről beszélnék, az, hogy az aesa e nak az EASA-nak és a tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy betekintést nyerjenek az adatokba. Nem normális ugyanis, hogy egy tagállam nem kap részletes tájékoztatást egy olyan incidensről, amely az ő légterében zajlik, mégpedig azért, mert az incidensben résztvevő repülőgép felségjelzése nem hozzá tartozik. Minden tagállamnak a kockázatokról teljes képet kell, hogy minden tagállam teljes képet kell, hogy kapjon. Tehát a feladatunk az, hogy az elkövetkezendő hetekben a munka irányát azonosítsuk. Köszönöm. Thank you, Mr. Mr. Alcat. Köszönjük, Dövérek asszony. Áladraui úr. Köszönöm, elnök úr. Az árnyék előadó nem tudott ma eljönni, ezért most a frakció részéről az ő nevében én mondom el a megjegyzéseit. Köszönöm az előadónak az elvégzett munkát. Több igen fontos kérdést említett, és az igazságosság kultúráját még tovább erősítik ezek a javaslatok, és ezek erősítik a bizalmat. Egyértelmű definíciót tartalmaz ez a a gondatlansággal kapcsolatban is, ahogy ezt az előadó is mondta. Szerepel továbbá az a lehetőség, a visszajelzés lehetősége azok számára, akik bejelentették ezt a az eseményt, és ez is még jobbá teszi a beszámolás gyakorlatát. Vannak azonban fontos pontok, amelyek a munkadokumentumban nincsenek elően kifejtve. Kettőt említek ezek közül. Először úgy véljük, hogy a bizottság javaslata az EASA már meglévő gyakorlataival kapcsolatban, például a 1592 és 216-os rendeletekben már szereplő beszámolási gyakorlata már még nem szerepel kellőképpen ebben a javaslatban. És az Európai Parlament mindig támogatta az ELSZE létrehozását, mint az Európai Unió repülésbiztonsági hatóságát, tehát az új jogszabályokban is ezt a megközelítést kellene támogatni. Az ELSZ-t meg kell említeni minden további lépésnél, és meg kell neki adni a lehetőséget, hogy az új beszámolási rendelettel kapcsolatban is hallassa a hangját. Másodszor pedig, ami a nem kereskedelmi célú repülést illeti. A javaslat hatája magában foglalja az összes légijárművet, de nem veszi figyelembe a nem kereskedelmi légirepülési ágazat sajátosságait, például a sikrólepülők, az amatőr, amatőr építésű és a mikroméretű rendkívül könnyű repülőgépekét. A kötelező jelentés készítési rendszerben ezeket is szerepeltetni kell, de arányosan kell kezelni a bejelentési kötelezettségeket a kockázatokhoz képest. Az ELSA általános repülős biztonsági stratégiájában is ez szerepel. Tehát nagyon örülnénk, hogyha az előadó ezeket a megjegyzéseket figyelembe tudná venni, és reméljük jó együttműködésre számíthatunk a jövőben. Köszönjük Kacsin úr a liberálisok részéről. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, kedves előadóasszony, nagyon örülök, hogy ismét Dövejrek asszonya dolgozhatok együtt, mivel az elmúlt tapasztalatokból tudom, hogy ennek a témának kiváló szakértője, eléggé türelmes, és hajlamos a kompromisszumokra is. Legalábbis a bizottságban a trilóguson elszánt tárgyaló. Konstruktív partner szeretnék lenni ebben a jelentésben. Azt gondolom, a repülésbiztonság területén a megelőzésre kellene nagyobb hangsúlyt helyezni. Míg a balesetek vizsgálatát nagyon hatékonyan végezzük, még mindig van mit javítani az, az események bejelentésének gyakorlatában. Proaktívan kell ehhez hozzáállnunk. A tagállamok részéről nagyobb együttműködésre van szükség az adatgyűjtés és elemzés terén. A bejelentéstevők védelme véleményem szerint alapvető fontosságú a munkánk szempontjából. Ezeken, ezekben az ágazatokban nehéz munkát találni, és a vállalatok mindent megtöltségeiket. A fapados légitársaságok csökkentenék a tartalék üzemanyag mennyiségét a költségcsökkentésre, nagyon vigyáznunk kell arra, hogy hogy az életmentő döntések hogyan viszonyulnak a munkavállalókra esetleg nehezedő szankciók vagy munkahelyvesztés ellenében. A bejelentés hatájába tartozó dolgokat vagy a dokumentumban kell szerepeltetni, vagy az érintettekre bízzuk, hogy mit kívánnak bejelenteni. Meg vagyok győződve arról, hogy az általános, általánosságban le kellene fedni a repülési szektort. Akármi is repül a levegőben, az lezuhanhat és áldozatokat követelhet. Ám a kereskedelmi repülőgépekre rótkötelezettségeknek nem volna értelme a siklórepülők, a hőlékballonok és hasonló járművek esetében. Várom az együttműködést Dövejrek asszonyon és az árnyék előadókkal. Köszönjük szépen, Foster asszony, Alicia. Well, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr és Dövejrek asszonynak is köszönet. Nyilván emlékszenek, hogy az eredeti irányelvnek én voltam a jelentéstevője 2003-ban, és a parlament akkoriban igen jó munkát végzett. Ez volt az első alkalom, amikor kötelező jelentéstételt vezettünk be Európában. Nagyon fontos volt. És felvetettük az önkéntes jelentéstétel kérdését is, amit néhány tagállam megkezdett. Tíz évvel később teljesen egyértelmű, hogy némi zavar van egyes tagállamok esetében, hogy mit kell jelenteniük, nem teljesen világos, és gondolok itt most a kötelező jelentéstételre. Az Egyesült Királyságban például a jelentések száma kétszerese a németországinak. Jó lehet, a forgalom körülbelül azonos. És most itt nem Németországot akarom kritizálni, de itt vannak bizonyos szabályok, amelyeket mindenki másképp értelmez, és erre a jelentéstevő is rávilágított. És még egy dolgot megemlít, az egész kultúra. Az emberek tartanak bár, attól, hogy bármit is jelentsenek, és inkább hallgatnak. A repülési ágazatban, Európában nagyon jó a méltányossági kultúra, jó a jelentéstétel, és amikor súlyos katasztrófákra került sor, akkor ezeket ki tudtuk vizsgálni, és el tudtuk kerülni a hasonló incidenseket. A kolléga nevében szólt, és ő is rámutatott arra, hogy bizonyos aggályok felmerülnek az eredeti irányelvre gondolok. Amikor megállapodtunk abban, hogy legyen egy európai repülésbiztonsági ügynökség, úgy tűnik, hogy nem sok minden történt, és nem tudom, hogy ez az egész rendszer hogyan működik. Itt egyértelműen együttműködésre van szükség a különféle területek között, de mint ahogy már el is hangzott, végrehajtási szabályokra is szükség van, megfelelő szintű megfelelésre. Egy légitársaság nem biztos, hogy pontosan tudja, hogy mi a feladata. Tehát ezt meg kell oldani. Vagy van egy repülésbiztonsági ügynökség, vagy nincs. Meg kell vizsgálnunk, hogy ez hogy működik a tagállamokban, a nemzeti repülésbiztonsági hatóságok kapcsán. A bizottságnak szerintem része van egy sor olyan dologban, ami az ügynökség feladata kellene, hogy legyen. Tehát ezt nem zárnám ki. Ez az első aggodalmunk, el kell kerülni a párhuzamosságokat. És hogyha megnézzük a biztonsági elemzések vagy elemzők hálózatát, itt pilótákról, mérnökökről, légirányítókról van szó, tehát itt kiknek a szerepéről beszélünk, nyilván itt szakértelemre van szükség. Ami pedig a tájékoztatást illeti. Az anyag egy ponton beszél az egyéni munkavállalókról, szerintem nem erről kellene, hogy szó legyen. A közvéleményt, az IASA éves jelentése már megfelelően tájékoztatja. A bizottság a repüléssel kapcsolatos kockázatokat is megemlíti. Itt most csak felvetettem a kötelező jelentések 30 napos határidejével kapcsolatos kérdésünket, kérdést nem tudom, hogy nem lehetnénk-e rugalmasabbak. Végezetül pedig az önkéntességről. Az eredet irányelvnek az ötödik cikke szól erről, és egyfajta oximoron, hogy itt önkéntes kötelező jelentésről beszélünk. Az önkéntes rendszer az egyik dolog, a másik a kötelező, amit 92-ben vezettünk be az Egyesült Királyságban, itt megfelelő szervezeti struktúrák léteznek, a munkavállalók pontosan tudják, hogy milyen szolgálati lépéseket kell betartaniuk. Tehát ez ebben eltér az önkéntes és a kötelező rendszer, és ezt kívánnánk minden tagállam figyelmébe ajánlani. Ugyanis ez egy kiváló preventív intézkedés, és erről szól a vita lényege. A jelentéstevő szerintem minden fontos dolgot felvázolt, viszont vigyázzunk kell, hogy ne bonyolítsuk túl a dolgokat, Úgyhogy én azt kérdezném, kérném a jelentéstevőtől és a bizottságtól is, hogy ezeket a pontokat vizsgálja meg. És szerintem ennek alapján jól, jó végeredmény születhet, hiszen mindenki egyetért ez egy kiváló ágazat egész Európában, és eh, szeretnénk ezt a magas színvonalat a jövőben is megőrizni, és eh, jó lenne, hogyha az érintett szakemberek, pilóták és mások is eh, nyugodtan élnének ezzel a rendszerrel, és így akadályoznánk meg az esetleges katasztrófákat. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek még egyszer, és várom a következő fordulót a vitában. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony, elnézést kihagytam, de most elérkezett a pillanata. Tudom, hogy itt a brit kapcsolatok perdöntőek. Ez a vita számomra rendkívül érdekes, izgalmas, és köszönöm a jelentéstevő asszonynak az első gondolatait. Itt arról van szó, hogy minden résztvevőnek eh, komoly érdeke kell, hogy fűződjön egy eh, jól működő rendszerhez, egy jól működő rendszer eh, fenntartásához, és az ebből fakadó prevencióból prevencióhoz. Ugyanakkor viszont komoly ellenévek is felvetődhetnek, hogy mit hozunk nyilvánosságra, mi az, amit csak belül besleg vitatunk meg. Tehát itt egyfajta kulturális váltásra van szükség ahhoz, hogy valóban a biztonságot garantálni lehessen ha valaki jelentést tesz, és problémára hívja fel a figyelmet, akkor ne kelljen hátrányjal számolnia. És a gazdasági válság idején a vállalatok számos módon gyakorolhatnak nyomást a munkavállalókra, és ez gyakorlatilag ellene hat annak, hogy bármit is jelentsenek, vagy akármilyen módon együttműködjenek a munkavállalók. Tehát arra, azt kell megcéloznunk, hogy biztosítsuk azokat, akik jelentést tesznek, és biztosítsuk őket arról, hogy ezzel a biztonsághoz járulnak hozzá jelentős mértékben. Mert egyébként bármiben is dönthetünk, nem biztos, hogy ettől a dolgok megváltoznak. Másodszorban a magánrepülők a magánrepülés, a nem kereskedelmi jellegű repüléssel kapcsolatosan, hogyha itt a hozzáadott értéken akarunk javítani, akkor őket is be kell vonni, és ehhez azonban egy pszichológiai, egy lelki korlátot vagy, vagy gátat kell átlépnünk, a tehergépjármű forgalomban is tapasztaljuk, hogy az üzemeltetők azt mondják, hogy jó, hát itt nincs semmi probléma, én jól vezetek, tehát itt nem beszéltünk egy automatizmusról. Tehát még egyszer a bekapcsolás fontos, és nyilvánvalóan a szabályokról majd még részletesebben eszmét cserélünk. Nagyon fontos, hogy az adatokat hogyan dolgozzák majd fel, és azt kell megvizsgálnunk, hogy ezek az adatok ne tűnjenek el egy átláthatatlan masszában, valamilyen módon ezeket fel kell dolgozni, kategorizálni kell, és következtetéseket levonni, tehát éppen ezért meg kell vizsgálni, hogy az eh, IAZ-nak, az IATA-nak, az easa nak milyen szerepe lesz ebben a folyamatban. Sajnos eh, vannak olyan jelenségek ezen a területen, amelyek megakadályozzák a, az érintetteket, hogy együttműködjenek, illetve információkat, eh, adatokat cseréljenek. Tehát ebbe az irányba kell majd kidolgoznunk a javaslatunkat, és biztos vagyok benne, meghallgatva a jelentéstevét, hogy ebben az irányban tudunk majd együttműködni. Köszönöm, Kűn úr! Köszönöm, elnök úr! Néhány megjegyzésem lenne. Köszönöm én is a jelentéstevőnek a munkáját. A biztonság rendszerek mindenféleképpen alapvetően fontosak az európai repülés egész szempontjából, és minden rendelkezés álló lehetőséget ehhez ki kell használni a jövőben is. Nagyon fontos, hogy ezeket az eseményeket jelentsék. Nagy Britániában hallottuk, hogy több ilyen jelentés készül, mint Németországban. Na most ezzel lehetne vitatkozni, hogy esetleg több ilyen esemény fordul elő ott. Tehát a lényeg az, hogy az, az ilyen jelentéseket megfelelően értékelni is kell. és e, a munkavállalók szempontjából számolni kell azzal is, hogy itt bizonyos következmények merülhetnek fel, és e, fontos, hogy egységes e, repülés biztonságot teremtsünk meg, funkcionális légtérbiztonságot, és ez határozza meg az orientációnkat. Fontos tehát még egyszer a következmények kiváló értékelése, és ezt várjuk a tagállamoktól. Tehát a repülésbiztonság, az egységes európai légtér biztonsága szempontjából. Tehát ezek mind összefüggnek, és ezt majd a következő napi rendi pont kapcsán is szóba hozzuk. Meissen asszony, köszönöm szépen, rövid leszek, ugyanis már számos fontos dolog elhangzott. A jelentéstevő is rámutatott arra, hogy itt összességében kell elemezni az eseményeket, illetve elemezni ezek következményeit. Nagyon fontos, hogy az összes repülő objektumra kiterjedjen, a sárkányrepülőktől kezdve minden egyéb repülési formára, de természetesen az arányosság jegyében, Természetesen a nagykereskedelmi utasszállítók esetében más eh, megközelítésre van szükség, mint egy magán vagy egy kiskép eh, esetében. Minden esetre én eh, biztos vagyok az eddig elhangzottak alapján, hogy a munka kiegyensúlyozott lesz és megfelelő. Kramer úr. Egy dologra szeretnék utalni, amiről már három évvel ezelőtt is szó volt a bizottsággal folytatott konzultációban a füst események, incidensek. Itt voltak olyan balesetek, ami egyszerűen csoda, hogy nem torkolottak katasztrófába, és pusztán azért, mert valahogy a pilóta le tudta szállítani a gépet. A Bundestagban is a közlekedési minisztert megkérdeztük, aki egyébként a zöldek barátja, és intettük, hogy most már valaminek kéne történnie, akár európai szinten. Ugyan nincs még egységes európai légtér, de ezeket az adatokat jó lenne, ha mindenhol fel lehetne használni, a, nem csak Németországban a német adatokat, vagy Franciaországban a francia adatokat, ugyanis itt a kabin levegő minősége rendkívül fontos. Tehát nincsen egységes európai definíciója a megbízhatóságnak. Hiába van egy követelménytáblázat, ha miközben semmi nem történik. Tehát a kötelező jelleg, ami európai szinten hiányzik. És nagyon jó lenne, hogyha a bizottság erre reagálna, remélhetőleg nem várjuk meg az erre adandó válaszsal azt, hogy valami súlyos katasztrófa történjen. Tehát a megbízhatóság és a definíció, a terminológia mindenféleképpen tisztázandó. Kálasz biztos úr is majd el, mondjuk, hogy itt a bizottságnak kell a kezdeményezést a kabin levegő rendkívül fontos a kabin levegő minősége, ugyanis ez számos kórokozó forrása lehet, és az ilyen éppen elkerült balesetek vagy katasztrófák mindenféleképpen erre intenek minket. Tehát a kérdésem a bizottsághoz, hogy mit tesz ezen a területen, és a jelentéstevőhöz is fordulok, hogy valamilyen módon ezt a kérdést építse be az anyagba. Thank you very much, Mr. Köszönöm, Kramer úr. Bizottság nevében Cornelis úr következik. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Teveira asszonynak, és megköszönni a kiváló munka dokumentumot, amely világosan azonosítja a legnagyobb kihívásokat és a legfontosabb dolgokat ebben az anyagban. Köszönöm a felszólaló képviselőknek is, akik már most rámutattak egy sor olyan kérdésre, amely, amelyek a parlament számára fontosak. Foster asszony volt az, aki utalt arra a 2003-as irányelvre, amely hatályos, tehát nem új szakpolitikáról van szó, hanem megerősítünk egy régi politikát, az események jelentése, fontos biztonsági intézkedés, különösen most, amikor kockázat alapú megközelítést alkalmazunk a biztonsággal kapcsolatban azonosítani kell a kockázatokat, és ebből a szempontból az események jelentése rendkívül fontos. Örülünk annak, hogy magával a szakpolitikával kapcsolatban mindenki támogatólag lépett fel. Tehát ez a rendelet nem új dolgot akar létrehozni, hanem a jelenlegi rendszert akarja javítani. Egy sor ponton leginkább hatékonyabbá akarjuk tenni a biztonsági politikánkat. Itt azokról a dolgokról van szó, amelyeket a képviselők is említettek, négyet emelnék ki. Először is a kultúra kérdése, a méltányosság kultúrájának kérdése, hogy bemerjék jelenteni a pilóták, illetve egyéb személyzet az incidenseket. Emellett megpróbálja a bizottság megvédeni a esetleges üldöztetéstől, szankcióktól e, az érintett e, repülő személyzetet. Nem minden esetben, de a legtöbb esetben igen. E, amennyiben őket hibáztatja a az alkalmazójuk, illetve az állam adott esetben, akkor, akkor utalhatnak erre a politikára, illetve akkor alkalmazhatják ezt, tehát ez a méltányosság alapú repülés biztonsági kultúra e, fontos. Ezt e, minden képviselő elismerte, és valóban ez az egyik legvitatottabb téma a jelenlegi szakaszban, amikor beszélünk a különböző tagállamokkal, mert eltérőek e, az olyan megfogalmazások, hogy mi az, ami a, mi, mi, mi, mi minősül például nagyfokú gondatlanságnak. A második része az anyagnak az az, hogy a jelentés tevés folyamata hogyan alakul, be kell gyűjteni az adatokat, majd utána elemezni azokat, és ezt követően egy faluapra is van szükség a korrekciós intézkedések vonatkozásában. Ezek a követelmények a jelenlegi hatályos szövegben nem szerepelnek, ezért is gondoljuk azt, hogy most szükségesek lesznek, mert hatékonyabbá teszik a jogszabályt. A harmadik dolog az a jobb információ csere a tagállamok között, illetve a tagállamok és az ISA között tény, hogy nem minden tagállam értesül azokról az incidensekről, amelyek az ő légterében történnek, mert más tagállamban jelentik be azokat. Ugyanúgy az ELSA sem kap minden incidensről értesítést, illetve információt. Ez a javaslat megoldaná ezt a problémát. Számos képviselő rámutatott arra, hogy az ELSA-nak fontos szerepe lesz a, az incidensek jelentésében, és én megerősíthetem, hogy a jelenlegi rendelet, valamint a hatályos technikai rendelet között nincs ellentmondás, itt a 216 per 2008-asra gondolok, nincs tehát ellentmondás, ezek kiegészítik egymást. Ez a mostani rendelet mindössze azt arra irányul, hogy eh, valamifajta horizontális rendszert hozzon létre a már hatályos eh, eh, irányelv alapján. Javaslatunkban központi szerepet szánunk az EASA-nak is. Először is hozzáférést biztosítunk a teljes európai adatbázishoz az EASA számára. Másrészt rábízzuk az elemzést, illetve a safety, a biztonsági faluapot, tehát a légi alkalmassággal és annak tanúsításával kapcsolatos minden tevékenység az EASA-ra tartozna, illetve emellett az EASA vezetné a biztonsági elemzők hálózatát is, amely Köln, Kölni bázissal működne, az EASA lenne ennek a hálózatnak a titkára, ha úgy tetszik. A negyedik dolog, amiről beszélni szeretnék, az az, hogy a tagállami szinten elvégzett munka mellett és azon túlmenően EU szinten egy ilyen szakértői hálózat alakul ki, tagállami szakértőkből, az ELSA koordinálja majd ezt a szakértői hálózatot, és olyan magas szintű vagy többször előforduló eseményeket fog elemezni, amelyek valami fajta sémát adnak ki, e, és így elemzik majd európai szinten a kockázatokat. Remélhetőleg mindez hozzájárul majd a légi katasztrófák elkerüléséhez és a jobb utasbiztonsághoz azt szeretnénk, hogyha az Európai Parlament támogatná ezt a javaslatunkat, mert ez minden európai polgárnak hasznára válna. Van még egy dolog, amelyet nem említettem én, e, az a, az, ez a szerepe a méltányossági, méltányosságon alapuló repülésbiztonsági kultúrában. E, volt szó itt a könnyű repülőgépekről is, amelyek e, kapcsán, amit elmondtak a képviselők, azzal mi is egyetértünk egy kevésbé proskriptív eh, rendelet születik eh, ezen a területen. Eh, itt több felelősséget kell tehát adni a pilótáknak, illetve az ilyen sportrepülésben vagy könnyű repülésben résztvevőknek. Több felelősség hárul majd rájuk, nyilvánvalóan ez, ezt arányosan kell megtenni, más veszélyeket rejteget egy könnyű sportrepülőkép, mint egy nagy utas szállító, és ehhez kell igazítani a szabályokat is. Azt gondolom, hogy ezzel válaszoltam talán az összes felvetésre. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy Kramer úr kérdését nem válaszolta meg, vagy legalábbis ő ezt jelzi. Esetleg kitérne arra is? Elnézést. Ami a pilótafülkében a levegőminőséget illeti, a parlament nemrégiben egy írásbeli kérdést nyújtott be. Nyilván erre majd válaszolunk, de röviden annyit mondanék el, hogy felvettük a kapcsolatot az EASA-val, ők megvizsgálták, sőt, valójában méréseket is végeztek repülőkben. A jelenleg nincsenek végleges következtetések, tehát további felülvizsgálatra van szükség. Jelenleg nem tettünk lépéseket, mert nincs elég bizonyíték, amely alapján meg lehetne határozni, hogy mit lehetne tenni, de ahogy gyűjtik a bizonyítékokat, az EASA folyamatosan figyel erre a felvetésre. Tudjuk, hogy ez egy érzékeny kérdés egyes tagállamokban, és hát nem fogjuk ezt eh, a sülyeztőbe tenni. A pilóta fülkében a repülő a levegő biztonsága az mindenképpen bekerül a kötelezően jelentendő incidensek közé. Azt gondolom, hogy ez jó példája annak, hogy egyes területeken a jelentéstétel majd hozzájárul a szakpolitik alakulásához. Én nagyon úgy látom, hogy elégedetlen Kramer úr. Hitetlen. Hitetlenkedik. Ez nem csak egy egyes tagállamok problémája, egyes, ha egyes tagállamok ezt min, abszolút mindenképpen biztosítani akarnak, mások egyáltalán nem foglalkoznak vele, ez egy dolog. De már három éve beszélünk erről, és a pilótákkal szemben is diszkrimináció érvényesül. Ezeket az eseteket ki kell tudni vizsgálni, be kell jelenteni. Nem várhatunk tovább. Továbbá, megvárják a nagyobb baleset előfordulását, és akkor lépnek? I don't know whether you want to say anything in response to that. Hogy erre akar -e reagálni a bizottság képviselője? Nem. I just to, can I just get clear though what you said? Ön Cornelison úr azt mondta, csak tisztázzuk, hogy a repülő pilóta fülkéjében a levegő minőséggel kapcsolatos események bekerülnek a jelentéstételi rendszerbe. De Vejrek asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is az első megjegyzéséhez szólnék hozzá. Azt mutatja ez, hogy valamennyiünknek ugyanaz az érdekünk, az, hogy a lehető legjobbá tegyük ezt a szöveget. A hatály területén ki kell ezt egyensúlyozni. Természetesen az összes repülésre alkalmazni kell ezt a szabályozást, de természetesen nem lehet ugyanazokat a szabályokat alkalmazni a nagy hordozó repülőgépek, illetve az igen kicsi repülőgépek esetében. Ami az Európai Légi Biztonsági Ügynökséget illeti, természetesen nem az volt a célunk, hogy kizárjuk az EASA-t. Ahogy említettem, ők központi szerepet játszanak ezen a területen. Az európai elemzők hálózatát is ők működtetik, és szerintem ez is igen fontos helyet foglal el az elemzés folyamatában. Mindenkinek a saját feladatát kell betölteni ezen a területen. Egyetértek azzal, hogy a lehető legnagyobb védelmet kell biztosítani azoknak, akik bejelentést tesznek. Egyszerűen azért, mert ha a, valaki hibát vét, akkor azzal kapcsolatban biztosítani kell az igazságosság kultúráját. Ez is igen fontos, és ahogy Werner Kuhn is mondta, annak a logikának a mentén kell haladni, hogy minden hibát kivizsgáljunk. Kramer úr, nekem úgy tűnik, hogy a szakértők feladata, hogy eldöntsék valami szerepeljen-e a listán, vagy nem, de ez csak a listára vonatkozik, nem pedig magára a rendeletre. Természetesen a felsorolás a rendelet mellékletében is szerepel. Az Európai Parlament részéről egy erőteljes álláspontra van szükség, és így tudjuk megvédeni a repülés biztonságot. Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. Köszönjük. Elmondanám, hogy mik az időkeretek. A jelentés tervezett a június 17-én készül el. Ezután fogjuk meghatározni a módosítások határidejét, ez előreláthatóak 27-e, június 27-e. A bizottsági szavazás szeptember 17-én lesz, és az októberi vagy novemberi plenárisra fog kerülni ez az ügy, ezt még meg kell erősíteni. Tehát június 17-ére készül el a jelentés, 20, június 27-e a módosítások benyújtásának határideje, a bizottsági szavazás pedig szeptember 17-én lesz. Köszönjük, köszönjük Deverek asszonynak. A következő napirendi pont a fluorozott üvegházhatású gázok, az előadó Párdió úr, Lightfried úr, Alkadraui úr is, illetve Panyol úr is hozzászóltak. Tehát, Said, köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, az előadó elnézést kérő, hogy, hogy nem tud jelen lenni, személyes okok miatt van távol. De el tudom mondani én is a véleményének a vezérfonalát. A fluorozott üvegházhatású gázok 23 ezerszer jobban hozzájárulhatnak az üvegházhatáshoz, mint a széndiokszid. 1990 óta 600, eh, 60%-kal emelkedett ezeknek a kibocsátása, miközben a széndiokszid kibocsátás csökkent. A 2050-es eh, jövőképünkben eh, ezeknek a gázoknak a mennyiségét 72 73%-kal kell csökkenteni, tehát 2030-ig, tehát 2030-ig 72-73%-kal, és 70-78%-kal 2050-ig az 1990-es értékekhez képest. Itt tudjuk megfékezni a globális klímaváltozást, és két fokban maximálni a hőmérséklet emelkedést. 2012 végén fogadták el ezt a rendeletet, ezen kívül a fluorozott gázok élettartamának végén történő kezelést. Ez a rendelet ezeknek a gázoknak a piacra kerülését fékezné meg, mivel ezek nagymértékben hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. Kvótákat határozna meg, illetve megtiltaná azokat a berendezéseket a piacon, amelyek ilyen gázokat tartalmaznak. A rendelet közlekedési vetületét illetően a bizottság ezt a belső rendeletet a kibocsátás csökkentésére, a szivárgások feltérképezésére és a nyilvántartásra terjesztené ki, illetve a hűtőkamionok és teherautókat is bevonna ebbe. a a 134-es és 125-ös hidrofluorokarbonokat mind használják a közlekedésben, a hűtőkamionoknál, és ezeket az anyagokat a karbantartás során bekívánja tiltani a javaslat. 2011. szeptember 14-én az Európai Parlament meghívta, az, felszólított az Európai Bizottságot arra, hogy alkosson egy tervezetet a hidrofluorok karbonok fogyasztásának és kereskedelmének a csökkentésére. A bizottság javaslata, amelyet erre a felkérésre készítettek, erről Zsilnek az a véleménye, hogy ennek az alkalmazás területét ki lehetne terjeszteni, és különösen a megvalósíthatóság tekintetében ezt meg kellene vizsgálni. Ami az ellenőrzéseket illeti, a javaslat mindössze egy töredékét teszi ki a közlekedéseknek. Mindössze 3,5 tonna fölötti és nem hűtőkamionokra terjeszti ezt ki. Nem tartjuk alkalmasnak a közepes méretű, illetve a hűtött teherautók kizárását, hiszen ezek jelentős számban közlekednek az Európai Unióban. Ez diszkriminatív hatással lehet erre az ágazatra. Jelentésében Zsil felhívja arra a figyelmet, hogy a vasúti és tengeri iparágoknak is hozzá kell használni, hozzá kell járulni a fluorozott gázok csökkentéséhez. A tengeri ágazat tekintetében különösen nemzetközi szinten konkrét jogszabályokra van szüksége, hogy ezt a bizottság is javasolja. Kívánatos lenne kiterjeszteni az alkalmazási területet az ellenőrzésekre is. Zsild úgy gondolja, hogy az üvegházhatású fluorozott gázok százalékokat 2020-ig a közlekedés területén nem kellene korlátozni, ugyanis ez túlságosan költséges lenne a vállalkozások számára, hiszen módosítaniuk kellene az összes berendezésüket, illetve az élettartam végén történő kezelést, anélkül, hogy ebből jelentős előnyöket húznának. Az, ami a helyettesítőként használható gázokat illeti, 2012-ben itt kiderült, hogy egyes gázokkal kapcsolatban probléma van, különösen a MAC irányelv átültetése miatt. Ami a, hid, a fluorozott gázok keverékét illeti, ezeknek a PRP tartalma alacsonyabb, és ez rövid és középtávon kifejlesztésre kerül. Ebben a helyzetben ezt az ütemtervet eh, rugalmasabbá kellene tenni, legalábbis a megvalósítás első éveiben, és a rendelet értékelését is el kellene végezni azért, hogy szükség esetén az ütemtervet módosítani lehessen. Összegzésképp eh, elmondanám, hogy a helyettesítő gázok eh, biztonságos, biztonsági értékelését és azok és egyéb tulajdonságait eh, meg kellene vizsgálni. Bizonyos gázok ezek közül gyúlékonyak, és ezek közúti balesetekhez vezethetnek. Ami pedig az energia hatékonyságot illeti, ezeknek legalább egyenlőeknek kell lenniük a jelenleg használt gázokéval azért, hogy eh, a fogyasztás növekedés ne okozzon további széndiokszid kibocsátást. Április 26-áig lehet eh, módosítókat benyújtani. Május 29-én fogjuk ezt a bizottságban megvitatni, és május 30-án lesz el a bizottsági szavazás, és a szeptemberi plenáris elé fog kerülni ez az anyag. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Alked. Köszönöm szépen, Alkedrai úr. Kiválóan adta elő ezt a jelentést. A néppárt nevében Pánki úr. A rendelet tervezett egy rendkívül fontos lépés az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Alapvetően a bizottság szerintem jó irányba e, ható intézkedéseket fogalmazott meg. Itt az előkészítés során e, a vita elsősorban arról folyt a raportőrrel, hogy e, mely területeken lehet szűkíteni a határidőket. Ugye eh, Eichhaut úr elég eh, szigorú és eh, több területen is 2020-ig terjedő korlátozás felvetését javasolta, amiről én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell vitatni. Van legalább három olyan fontos terület, ahol a gyorsításhoz nem feltétlenül állnak még rendelkezésre a feltételek. Egyrészt az innováció ezeken a területeken még nem haladt annyira előre, hogy biztonságos körülmények között tudjuk alternatív eszközökkel helyettesíteni a jelenlegi florgázokat. Másrészt nem olyan fokú a károsanyag kibocsátás veszélye, mint amekkora költséggel járna már a rövid távon történő bevezetése. Tisztelt kollégák, ha megengedik, akkor erről a három területről szeretnék röviden beszélni. Az első terület a kisméretű, mozgatható légkondicionáló berendezések területe, ahol én azt gondolom, amint az előbb is említettem, hogy a 2020-as bevezetési határidő nem reális. E, itt azt e, várható, hogy a következő időszakban e, nagyobb sebességgel haladnak majd talán előre a fejlesztések, és az alternatív helyettesítő anyagok használata nem jelent olyan kockázatokat, amely jelen pillanatban a 2020-as időpontig nem elhárítható. A másik nagyon fontos terület az ipari hűtéstechnika. Az ipari hűtéstechnika esetén maga a bizottság is bizonytalan volt, hiszen az előzetes anyagban egy rövidebb határidő szerepel, majd ezt módosította menet közben maga a bizottság is. Ő sem gondolja, hogy 2020-ig a teljes ipari hűtéstechnika alkalmazási területen ezt be lehet vezetni. Semmi gondunk nincs nekünk se az élelmiszeriparral, vagy éppen az italgyártással. Azt gondoljuk, hogy ott készen állnak a feltételek arra, hogy 2020-tól ez a korlátozás bevezethető legyen. De például, ahogy az imént a kollégám is elmondta, a, a közlekedési eszközök hűtőberendezéseinél, vagy olyan ipari folyamatoknál, ahol 50 Celsius foknál, mínusz 50 Celsius foknál hidegebb körülményekre van szükség, ott pillanatnyilag nem alkalmasak az alternatív helyettesítő eszközök arra, hogy kiváltsák ezeket a florgázokat. A harmadik fontos terület pedig a kereskedelmi hűtéstechnika. Itt a széndiokszid alapú hűtéstechnológia elterjedése az elmúlt hét évben ugyan látványos volt, e, viszont egy problémával számolnunk kell. Elsősorban a mediterrán térségek e, kisvállalkozói éppen az elmúlt évek során szerezték be azokat a hűtőberendezéseket, amelyek a most betiltani kívánt e, fluor tartalmú gázokkal üzemelnek. Itt egy viszonylag rövid 2020-ig terjedő kivonási kötelezettség az jelentősen megdrágítaná az ő működési költségüket, nagy részüknek a versenyképességét is megszüntetné. Ezért ott azt gondolom, hogy ezen a területen, ha egy, a jelenlegi szabályozási szint tízszeresére, tehát a bizottsági előterjesztésben szereplő szabályozási szint tízszeresére növelnénk a megengedett kategóriát, akkor ez ebbe a kis vállalkozások még beleférnének, a nagy cégek, akik ennek elbírnák a költségeit, már nem. Tehát ezek azok a pontok, ahol szerintem még további egyeztetésekre van szükség. Erről el is készítettem a magam módosító indítványait, és várom a további egyeztetéseket. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you. Mrs. Meissner. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich. Köszönöm szépen, én is nagyon szépen köszönöm Banyó úrnak ezt a kiváló munkát. A florgázok ugyancsak két százalékát képviselik a az üvegházhatású gázoknak, de a részarányuk egyre növekszik, és nagy mértékben hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. Sok minden elhangzott, ami a járműveket, a közlekedést illeti, a hűtőberendezéseket, klímaberendezéseket illeti. De ez nem csak a közúti járművekre, de akár a vasúti szállításra is vonatkozik. Ott is alkalmaznak ilyen gázokat. Úgyhogy végig kéne gondolni, hogy hogyan lehet, mivel lehetne ezeket helyettesíteni tekintettel a veszélyességükre. Nagyon fontos, és már erre hallottunk utalást a jelentéstevőtől, illetve a néppárti kollégámtól, hogy mennyiben életképes vagy megvalósítható jelenleg ez a helyettesítés. Tehát a helyettesítés, illetve a tiltás kérdése mindenféleképpen megvizsgálandó, különösen ami a kisvállalkozásokat illeti. Tehát valóban reális határidőre van szükség, megvalósítási határidőre. Ugyancsak helyesnek tartom, hogy a jelentéstevő javasolta, hogy öt évenként történjen egy felülvizsgálat, ugyanis, hogyha itt potenciális veszélyről van szó, akkor mindenféleképpen észszerű az öt éves felülvizsgálat. Végezetül pedig az előttem szólók is utaltak már arra, hogy meg kell vizsgálnunk a helyettesítő lehetőségeket, ami a kibocsátást illeti, a káros anyagkibocsátást, kibocsátást, és eh, Gros eh, úr a fehér könyvvel kapcsolatosan már végzett eh, ezzel kapcsolatosan munkát. Köszönöm szépen. Mr. Taylor, you're next. You want a minute? Taylor úr, ön a következő. Most rögtön szeretné? Igen, akkor parancsoljon. Mikrofont kérünk szépen. There we are. Just have a quick sip. csak iszom egyet. Yes, it's well, it's the sun is not. Köszönöm, elnök úr, és sajnálom, hogy lemaradtam a nagyjáról, de örülök a lehetőségnek, hogy beszélhetek röviden erről, erről a jelentésről a fluortartalmú gázokkal kapcsolatban. E, kicsit csodálkoztam azon, hogy miköze mindennek a közlekedési bizottsághoz, aztán rájöttem, hogy vannak ezek a hűtőkocsik, amelyek e, miatt valóban e, a közlekedési aspektus is fontos működés közben a gázok különböző különböző módon vannak felhasználva, és van egy bizonyos gázvesztesség a felhasználás során. Én elsősorban a kivonásról, a face downról beszélnék. Azt gondolom, hogy párnő úr módosítói ezen a területen azzal az eredménnyel fognak járni, hogy túlságosan elköteleződünk emellett. Eichaut kollega, illetve Leinen úr módosítói közelebb állnak a bizottsági modellhez, és én azt gondolom, hogy az Eichaut Leinen ajánlásokon túlmutató módosítók túlzott allokációnak tekinthetők. Az, hogy a közlekedési ágazatban tilalom irányban mozduljunk el, annak érdekében, hogy csökkentsük a felhasznált gázok üvegház hatását. Nos, a közlekedési célú hűtőrendszerek, illetve a hűtőkamionok esetében a, azt gondolom, hogy 2020-tól lehetne a legveszélyesebb gázokat tiltani, ami a mobil légkondicionáló berendezéseket illeti. 2027-től, a hajókon is 2027-től, buszokon 2020-tól. Ez elfogadható, nagyjából ennyit szerettem volna mondani, és hát a végét, illetve a további részét ennek a vitának meg fogom hallgatni. Köszönjük, Zile úr következik. Ön is szeretne inni, mielőtt elkezdi? Nos, az ECR-ben természetesen támogatjuk a klímabarátabb alternatívák kialakítását, ugyanakkor technikailag és gazdaságilag is fenntarthatónak kell lenni ennek az átállásnak, különös tekintettel a KKV-kre nézve. Először is, ami a kivonást, illetve annak a felgyorsítását illeti, mi nem szeretnénk további gyorsítást látni, tehát a bizottság javaslatához képest a kivonás gyorsítását látni, mert nem látjuk az alternatívákat megfelelő mennyiségben, ezért is támogatjuk a raportőrnek a megközelítését, amely a HFC-k vonatkozásában más megközelítést tartalmaz. Ami a berendezéseket illeti, az 5 tonnás határ az különösen a KKV-k számára okozhat nehézségeket, ami a 3,5 tonnánál kisebb eh, haszongépjárművek eh, hatály alá vonására irányuló javaslattal szemben eh, fenntartásokkal élünk megint meg kellene elemezni, vagy elemezni kellene, hogy nem túlzottak-e ennek a hatásai, különös tekintettel megint csak a KKV-kra. Ami a delegált aktusokat illeti, ez mindig egy mindig egy kényes kérdés. Az ötös függelék tartalmaz maximális mennyiségeket az AHFC-k vonatkozásában. Ez egy érzékeny kérdés mi a 19-es cikkben szeretnénk ezt inkább szabályozni. Mrs. Foster. Foster asszony következik. Yeah, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Zéle úr beszélt a face downról. Én a határidőkhöz fűznék hozzá dolgokat. E, itt ugye az emberek azt gondolják, hogy mondjuk fagyasztott zöldségről van szó, e, négy tonna e, kelbimbot szállítanak, és ezt akarjuk szabályozni. Ugyanakkor azért van itt fontosabb fagyasztott szállítmány is, például a szervtransplantációkhoz felhasznált szervek, tehát mindenképpen figyelnünk kell arra, hogy vannak-e alkalmas helyettesítő gázok nem gondolom, hogy a konténereket ezt be kéne vonni e, ennek a hatája alá, bár ehhez a Környezetvédelmi Bizottság nyilván már lesz még egy-két szava. A hatos módosító öt évbenről beszél, és aztán van egy módosító, amely 11 évről beszél, tehát egyes módosítók ellent mondanak egymásnak. Mi egyébként az öt éves bevezetést e, kicsit e, elhamarkodottnak tartjuk. De összességében az itt elhangzottakkal egyet értünk. Riké úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én nekem egy kérdésem lenne, amelyet a bizottsághoz intéznék. A F-gázok, illetve a tetrafluorgázok, amelyek az euroszolokban vannak, és amelyek E, tilalom hatása alá esnek, ezek összefüggnek-e, vagy, vagy mi közük egyiknek a másikhoz, mi a különbség a kettő között. A második dolog az, hogy e, mit e, képvisel az F-gázok alkalmazásában a közlekedési szektor, mekkora arányt, és a harmadik, utolsó kérdés, a magánautók légkondicionálását is megcélozzák-e? Az, ar, azzal kapcsolatban van-e valami mondani valója a bizottságnak? Köszönjük, Gross úr, következik Mathieu. Äh, Nagyon rövid leszek. A tehergépkocsikra vonatkozó kérdést ugyanis a kolléga már feltette illetve általánosságban az F-gázokról. A kérdésem a bizottsághoz a költségekkel kapcsolatos. Ezek az intézkedések, történtek-e számítások arra vonatkozóan, hogy ezek az intézkedések milyen költségekkel járnak majd? tehát valamiféle objektív véleményt jó lenne kapni. Másodszorban, ami az alternatívákat, a helyettesítőket illeti, ezeket mind megbízhatónak tekinthetjük el. Itt felmerülnek bizonyos kérdések a biztonsággal kapcsolatosan, illetve az egészségügyi hatásokkal kapcsolatban. Az eddigi tapasztalatok a jogalkotásban, ami a technikával összefügg, az a tapasztalatunk, hogy ha határidőket kitűzünk anélkül, hogy tudnánk már most, hogy mire van lehetőség, akkor lehet, hogy az utolsó pillanatban kell módosítani, vagy egyoldalúan módosítani ezeket a határidőket, tehát én mindenféleképpen azt kérném, hogy a bizottság a kitűzött határidőket pontosítsa vagy tisztázza annak függvényében, hogy mire van lehetőség, mi valósítható meg. Itt ugyanis lehet, hogy technikai ellentmondásokba ütközik maga a határidő, és ilyen esetben nem lenne nagyon könnyű a jogalkotásban átvinni az ez, e, emiatt szükségesé váló módosításokat. Tehát ezt kellene tisztázni. Köszönöm. Thank you very much. Before I... Köszönjük szépen. Mielőtt a bizottságnak adnám meg a szót, szeretném ismételni azt, amit több képviselő is említett, arról, hogy itt nem csak a közlekedésről, hanem az egészségügyről is szó van. És itt vannak aztán azok, akik inhalálót használnak, az aszmások például, ott is ezek a gázok vannak jelen. Tehát ez egy szélesebb körű kérdés, nem csak a közlekedésre fókuszál. Szerintem a leglényegesebb kérdés, ami felvetődött, az, hogy a hatástanulmánynak mi az eredménye, hiszen egy teljes körű elemzés készült arról, hogy mik lesznek a költségek. Reiner úr a klímaváltozási főigazgatóságtól. Hol van? Parancsoljon. Yes, uh, thank you, Mr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Több igen konkrét kérdést is kaptunk, és próbálunk ugyanilyen precízen válaszolni is. és itt hivatkoznék a hatástanulmányunkra, amit annak alapján készítettünk el és mutattunk be, hogy egy igen átfogó tanulmány készült erről a teljes területről. Ebben nagyon precíz válaszok szerepelnek mindezekre a kérdésekre, melyek ágazatonként felmerültek. Tehát elemeztük az alternatívák elérhetőségét, illetve azt, hogy a jövőben milyen potenciál lehet ezekben a piacokban. Ez a tanulmány, illetve a mi hatásvizsgálatunk és javaslatunk nagyon visszafogott megközelítést alkalmazott. Nem vettünk figyelembe semmilyen olyan alternatívát, ami még nem teljes mértékben elérhető, illetve csak a biztonságos alternatívákat vettük figyelembe, amelyek egyben ugyanolyan energiahatékonyak is, mint a hidrofluorokarbonok. Ezek kizáró kritériumok voltak, és ezek vizsgálata alapján jutottunk arra a következtetésre, hogy például a kicsi mobil légkondicionálókat be lehetne tiltani. Ezt arra alapoztuk, hogy a vizsgálatok megerősítették, hogy ennek az alternatívái már elérhetők, és ezek nem, ezek hidrokarbonok. Tehát ezek szénhidrogént tartalmaznak. És ezeket biztonságosan lehet használni. A kérdés az volt, hogy van-e kapcsolat az ózon vékonyító anyagok, különösen a CFC-k között, amelyeket az aeroszolokban használnak, és a ma használt hidrofluorokarbonok között. Igen, a HFC anyagokat helyettesítőként használták, Ezért mostanra az ozonréteg vékonyítót anyagokat olyan nem fluorozott gázokkal váltották fel, mint például a szénhidrogének. A piaci részesedéseket mind az előkészítő tanulmányban, mind pedig a hatásvizsgálatban részletesen kifejtettük. Tehát az aeroszolok körülbelül kevesebb, mint 10%-át teszik ki az ilyen gázok használatának. A hűtőszekrények körülbelül 80%-át teszik ki ezeknek a gázoknak, ezért ezek számítanak a legjelentősebb felhasználási területnek. Általánosságban elégedettek vagyunk a véleménnyel. Ez a vélemény is megegyezik a mi általános megközelítésünkkel, annak ellenére, hogy a konzervatív megközelítésünk tekintetében a face down az egy lehetőség elvesztegetése lenne. Legalábbis a bizottság rendelkezésére álló források szerint, ami a következő tíz évre vonatkozik ami konkrétan a közlekedési ágazatot érinti, itt is tisztességes versenyt kell biztosítani a különféle szállítási módozatoknak. Azért nem vontuk bele az alkalmazási területbe például a konténereket, mert aggájaink voltak az ezekre vonatkozó intézkedések megvalósíthatóságával kapcsolatban. Hiszen azok a konténerek, amelyek szabadon közlekednek az Európai Unióban, illetve azon kívül, különösen a tengeri szállításra szánt konténerek esetében. Ezeket illetően nem voltunk benne biztosak, hogy ezeket a szabályokat be lehet tartatni. Egy igen fontos eleme a javaslatnak a berendezések előtöltésének a betiltása. Ez olyan berendezésekre vonatkozik, amelyeket az EU-n kívülről importálnak, és az a, az aggályunk, hogy ezen berendezések megkerülhetnék a szabályozást. Ezért nagyon széles alkalmazási területet jelöltünk meg. Szükség lehet még némi finomhangolásra a közlekedési módozatok tekintetében. Természetesen nyitottak vagyunk arra, hogy ezt a vitát folytassuk. Ami pedig a nagyon magas felmelegedési potenciállal rendelkező gázokat illeti, itt egy 5 tonnás küszöböt határoztunk meg. Ez az intézkedés nem arra irányul, hogy a szolgáltatókat arra kényszerítse, hogy lecseréljék a berendezéseiket, járműveiket. És csak azokra fog vonatkozni, amely esetekben a hűtő egységet egyszerűen ki lehet cserélni, és nem kell jelentős változásokat eszközölni a járművön. hogyha ennek az intézkedésnek az alkalmazási területét szeretnék egy kicsit módosítani, akkor hajlandóak vagyunk megvizsgálni az érveket, amelyek részben már meg is jelentek a módosítókban, amiket eddig láttunk. És érkezett még egy olyan javaslat, hogy ütemezzünk be egy felülvizsgálatot korábban, mint ahogy azt eh, mi eredetileg javasoltuk. Megkérném önöket, hogy eh, gondolják át alaposan ezt, hiszen olyan szakaszban tartunk jelenleg, ahol eh, a jelentés, amit tervezünk és amit szeretnénk kérni, az már jelentőséggel bír. Egy ilyen gyakorlat segíthetne abban is, hogy további szakpolitikai intézkedéseket dolgozzunk ki, az általunk javasolt intézkedések időkeretein kívül, ami 2030-ban lezárul. Nem szabad olyan időszakban kérnünk ezt a jelentést, amikor az alternatív technológiák meglétét még nem lehet előre megjósolni. Igen, és visszatérve, eddig nem mondtam olyan nagyon precíz válaszokat, csak a tanulmányra utaltam. De most mondanék néhány szót a hatásvizsgálatról. A modellezésen alapuló becslésünk szerint a GDP-re való hatás 0,0 ezred százalék lenne a költségek tekintetében. Két különböző modellt használtunk ennek a hatásnak a kiszámítására és a foglalkoztatásra. Az egyik modell szerint 70 ezer, elnézést javítja magát az előadó, 7 ezer munkahely jönne létre ezáltal, a másik modell szerint pedig 16 ezer munkahelye lenne kevesebb. Tehát ez közel van a nullához, ezért elhanyagolhatóként határoztuk ezt meg. Mivel igen sok ágazat osztozna ebben a számban, és lehet, hogy pozitív hatásai is lesznek az európai iparra. Ez az ipar igen előre haladott, és jó a marketingje is az alternatív technológiáknak. Ez mindenképpen segíteni fogja azokat a vállalkozásokat, hogy a piaci részesedésüket globális szinten is növeljék. Köszönöm. Köszönjük. Nem tudom, Said szeretne még hozzászólni. Hogyha nem, akkor elmondanám még egyszer az időkereteket. A módosítók benyújtásának határideje április 26-a, a szavazás a közlekedési bizottságban május 30-án lesz, és azt hiszem, hogy a környezetvédelmi szakbizottság pedig június 19-én fog erről szavazni. Tehát 26-áig lehet benyújtani a módosítókat. A következő az elektronikus útdíj és úti matricákról szóló jelentés, Higgins úr készítette ezt és 59 módosítót is meg fogunk tárgyalni. Jim, parancsolj! And, uh, I think I outlined at a previous meeting. Szerintem azt gondolom, hogy korábban elmondtam, uh, hogy egy uh, áramvonalasabb uh, rendszerre van szükség. A mostani rendszer pedig azt mutatja, hogy a bizottság nem tudja végrehajtatni a most létező előírások egy részét. Először is köszönöm az árnyék előadóknak az eddig elvégzett munkát. Múlt csütörtök délelőtt tartottunk egy nagyon hasznos ülést, és sikerült hat kompromisszumos módosítóba összegyűjteni a kompromisszumos módos, a módosítókat. Azt gondolom, hogy a kompromisszumos módosítók ténylegesen, és ezt el kell ismernem, javítottak az én eredeti kis szövegemen. Először is e, először is el kell tehát ismerni, hogy az árnyék előadók nagyon komoly munkát végeztek, és remélhetőleg holnap sikerül lezárnunk ezt a témát. Vannak olyan képviselők, akiknek fenntartásaik vannak. Én most érkeztem csak ide, fél órával ezelőtt még egy ülésen voltunk, Amennyiben van fenntartásuk, akkor eh, azokat holnapig rendezni lehet. Köszönöm Higgins al úr. Most egy eh, női szereplő szerepét veszi át, Ayala Sender. Nagyon sok embert tud megszemélyesíteni. Eh, köszönjük. Ayala Sender külföldön van Először is szeretném megköszönni a raportőrnek a munkáját. Mi globálisan támogatjuk ezt a munkát, és örülünk annak is, hogy ilyen gyorsan sikerült eredményeket elérni, a, sok, sok tennivaló volt. Van egy sor olyan téma, amelyel kapcsolatban még maradnak kérdések. E, a kompromisszumos módosítókat csak délben kaptuk meg, és még csak felületesen ismerjük őket. Az első két kompromisszumos módosító utal annak az abszolút szükségességére, hogy egy új rendeletet kellene elkészíteni. Én magam úgy gondolom, hogy a rendelet az az egyik megoldás, de lehet, hogy vannak más megoldások is. Tehát lehet, hogy van más módja annak, hogy előre lépjünk. Tehát mondhatjuk, hogy mondjuk egy rendelet helyett egy jogalkotási kezdeményezést eh, lehetne bizottság részéről eh, benyújtani. Ami a rendszer regionalizálását illeti, úgy gondoljuk, hogy ez egy köztes etap. Vannak szomszédos országok, amelyek technológiai szinten együttműködhetnek, tehát kialakíthatnak olyan átmeneti rendszereket, amelyek interoperábilisak, de a végcél a teljesen átjárható rendszerek kialakítása, egy vagy több, amely Európa minden sarkában egy kis dobozzal átszelhető Európa, egy berendezéssel, amely teljesen átjárható minden országban. Nyilván ez az, amit ki kell emelnünk addig is, amíg ez lehetségesé válik, a bizottság tehet egy sor dolgot. Például társfinanszírozhatja a a TNT e programokon keresztül a rendszer kiépítését, vagy például tanulmányokat készítethet Gondolhatunk itt olyan dolgokra, mint a műholdas fizetési rendszer, ez is egy lehetőséges, lehetséges megoldás. Ugyanakkor szerintem technológiai szempontból semlegesnek kell maradnunk. Amikor egy táv fizetési rendszert vezetünk be, akkor, tehát a távolságon alapuló rendszert vezetünk be, akkor azt gondolom, hogy ez, ez méltányosabb, mint egy idő alapú rendszer. Tehát inkább a fizetési rendszer alapja, a távolság legyen, ne pedig az idő. Itt az ötös kompromisszumról beszélek, amely nem tartalmaz minden módosítót, amit szóba jöhetett volna. Én úgy gondolom, hogy a tagállamok itt például túl nagy mozgásteret kapnak az önök javaslata szerint, a tagállamok dönthetnek arról, hogy bevezessenek egy ilyen rendszert, illetve hogy hova tegyék a jövedelmeket, illetve a befolyott összegeket. A parlamentnek pedig inkább arra kéne rábírni a tagállamokat, hogy azt a közlekedési rendszerek befektessék be újra, hogy a közlekedési rendszerek fenntarthatóbbá váljanak, tehát a közúthasználati díjakat a az infrastruktúrába kell, e, kellene e, befektetni. E, tehát nagy vonalakban egyetértünk, és a kompromisszumokkal is, de azokat azért szerintünk egy kicsit még ki lehetne igazítani. Meissner asszony következik. Köszönöm. Wolf Klintz árnyék jelent nevében szólok, aki szeretett volna itt lenni, de miután itt a programunk előre került, úgy gondolom, hogy nem tudott itt lenni. Higgins úrnak szeretnék köszönetet mondani. Az európai felhasználók szempontjából nyilván indokolt és nagyon fontos, hogy harmonizáljuk a rendszert. Különféle rendszerek működnek az egyes tagállamokban. Klinz úr nagyon fontosnak tartja, hogy a tagállamok természetesen dönthessenek az út díjakról, de ami a felhasználók számára legfontosabb, az átláthatóság. Hogyha Európában közlekednek, ez jogos elvárás. Az online vásárlás is nagyon fontos, és itt a GPS, vagy a mobiltelefonos vásárlás is mindenféleképpen jó lehetőség, Klinc úr ezeket is üdvözli. Meg kell néznünk a regionalizálás kérdését. Ez egy köztes lépés lehet, ahogy eh, Aleja asszony is eh, említette. Tehát, ha egy régió valamilyen megoldás mellett döntene, de az nem biztos, hogy a többi régióban is érvényes, az nem biztos, hogy a legészszerűbb megoldás. Klinc úr nagyon fontosnak tartja a megfelelő végrehajtásra is odafigyelni. Ezt is ki kéne domborítani a jelentésben. Köszönöm szépen az együttműködést. Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen, elnézést kérek hogy rögtön az elejétől nem tudtam követni a vitát, de párhuzamosan a női bizottságban is tevékenykedem, illetve az a jogi bizottságban, hogy ott is részt kellett vennem az ülésen. Itt nem kell semmitől félnünk, ez a minőség rovására nem fog menni. Rátérve a témára, én is köszönöm a jelentéstevőnek igen komoly erőfeszítéseket tett, hogy megalapozza, illetve már jó vitát folytatunk e- erről a témáról Strasbourgban is. Néhány dolog még számomra nyitott kérdés. Az a benyomásom alakult ki, hogy nem fogunk egy rendeletre utalni. Ennek ellenére három kompromisszum belekerült az anyagba, és ezeket szerettem volna alaposabban megvizsgálni, ugyanis szerintem a többség nem ezt akarta. Arról is vitatkoztunk, hogy a javaslatnak mi a jogalkotási minősége nyilvánvalóan egyetlen tagállamot sem akadályozunk meg abban, hogy ez egy ilyen rendszert megvalósítson, amikor egy rendelet irányába próbálunk, vagy az egységesítés irányába próbálunk lépni. Tehát azt hiszem, a, ez nem a többség véleményét tükrözi, úgyhogy a kollégákkal majd ezt egyeztetem, mert ez számomra egy fontos kérdés. Néhány alapvetően fontos kérdést is láttam az anyagban, amit a kompromisszumok is tükröznek, úgyhogy köszönöm a jelentéstevőnek mindezt. Ezek központi kérdések. A technológia és a semlegesség, ez abszolút központi kérdés. Tehát ne írjunk elő szigorúan ilyen vagy olyan technológiát. Itt az innováció hangsúlyozása is fontos, és ezt nem szabad, hogy a jogalkotás megakadályozza. És különösen fontosnak tartom a jogszabály végrehajtását, ugyanis gyakorlatilag tehetetlenül néztünk, hogy a tagállamok egy sor dolgot nem vettek figyelembe, ami a jogalkotási kezdeményezést illeti. Nyilvánvalóan semmi értelme ezekről a dolgokról vitázni, miközben nem lehetünk biztosak abban, hogy a jogszabályt végre is hajtják. Itt a tartalom, illetve a szavak eh, éppen eh, eléggé módosultak, és eh, remélem, hogy ebből a tagállamok is levonják majd a következtetéseket. Még egy dolgot szeretnék említeni, amit Meissner asszony, amire Meissner asszony is utalt. Alaya Sanders említette a regionális kezdeményezést. Számomra nem teljesen világos, hogy itt milyen területekre vonatkozna ez a regionalitás, ez az úti díjak rendszere, vagy pontosan ez hogy festene? Az ilyen javaslatok amelyek ugyan ideiglenesnek indultak, lehet, hogy az örökké valóságig tartanának, tehát e, ezt mindenféleképpen tisztázni kell. Az eddigi fejlemények szerintem még nem, el, nem igazítanak el minket. Én is szeretnék. Köszönöm, szeretnék Higgins úrnak én is megköszönni a munkáját. E, néhány dologban nem értek egyet vele. nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy e, rendeleti úti szabályozásra van szükség, hogy a 2004-es jogszabályt megnézzük. Nem gondoljuk, hogy ez a megfelelő megoldás, és jogilag kötelező rendszert kell, illetve jogszabályt kell kialakítani az elektronikus útdíszedési szolgáltatásokra. A szövegben az szerepel, hogy a tagállamoknak preferálniuk kellene a távolság alapú rendszereket az idő alapú rendszerekkel szemben. Elég nagy az eltérés az európai tagállamokban ezen a területen. Van olyan, hogy hatalmas teherautók éjjel-nappal közlekedve okoznak komoly károkat. Én azt gondolom, hogy rá kell hagyni a tagállamokra, hogy eldöntsék, hogy mely rendszer felel meg legjobban a céljaiknak, ami a regionalizálást illeti. A regionalizálás egy lépés lehet előre, az átjárhatóságát az útdíszedési rendszereknek jobban meg lehetne oldani e- ilyen módon, és nem pedig egy olyan rendeleti alapon megalkodott teljesen egységes rendszerrel, amelyet aztán nem lehet ténylegesen mégis működtetni vagy kiépítetni. Köszönjük, Rubik úr, következik. Ja, paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribu izteikt pateicības vārdus. Ön is szeretnék köszönetet mondani A frakciónk véleménye az, hogy a javaslat ellentmond esetleg a kívánatos iránynak. A körülmények a tagállam, az egyes tagállamok között eltérőek, a fejlettségi szint is eltérő, és az egyik tagállam ilyen irányba akar menni, a másik tagállam amolyanba. Tehát igen, nagy a sok színűség. Kok úr. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni Higgins kolléga munkáját, amit kiválónak tartok, és a szennyező fizet elvet mindenféleképpen szem előtt kell tartani, és célhoz kell kötni az útdiakat. A az ötös kompromisszumba ez szerintem jól beilleszthető lenne, úgyhogy esetleg az árnyék jelentéstevő ezt átdolgozhatná, hogy az ötös kompromisszumban ezt a megfontolást bevegyük. Köszönöm, Klinc úr. Köszönöm szépen. Először is elnézést, hogy Kezinennek kellett helyettem szólnia, de egy másik tárgyaláson kellett részt vennem, de közben már 5 óra is elmúlt, úgyhogy egy kicsikét előbb is én ide. Természetesen jó lenne, ha a bevételek, az út használati díj bevételek új útépítésre vagy út karbantartásra fordítódnának. De nyilvánvalóan mi közvetlenül nem avatkozhatunk bele az államháztartásokba. Tehát ez mindenféleképpen egy kívánság, és Németországban például sajnos túl kevés forrás áll rendelkezésre az utak, akár csak karbantartására is, vagy állapot megőrzésére. Másodszorban komoly problémát jelentenek az eddigi előírások, illetve azok végrehajtása, megfelelő végrehajtása. Tehát ezt a végrehajtási kérdést mindenféleképpen szem előtt kell tartanunk, és a bizottságot is fel kell szólítanunk arra, hogy ezt biztosítsa. Továbbá már évek óta, 2010 óta a arra törekszünk, vagy ezt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a tudás alapú leggyorsabban növekedő gazdasággá váljon Európa. A téma, ami most az asztalunkon van, egy olyan téma, ahol óriási innovációs lehetőségek rejlenek. Vannak nagyon fejlett úthasználati díjrendszerek, és az, hogy hogyan lépünk tovább. Ez összefügg azzal is, hogy a technológiai áttörés mit tesz lehetővé, vagy pedig bebetonozzuk azt, amivel most rendelkezünk. Ez elég sajnálatos lenne. Az interoperabilitás kétségtelenül nagyon fontos, de esetleg arra is szükség lehet, hogy a legalább megkíséreljük a e, technológiai váltást, vagy előrelépést, ezt mindenféleképpen fontosnak tartom. Természetesen a tagállamoknak jogában áll saját maguk hatáskörében dönteni, hogy távolság alapú vagy idő alapú úthasználati díjrendszert vezetnek be, és kívánatos lenne természetesen, hogyha egy ilyen fele más, vagy félig meddig a távolságra épülő rendszert alkalmazna, mint első lépést, hogy Észak-Európából Olaszországba menet ne egy sor különféle díjrendszerrel szembesüljenek az utasok. Tehát egy, lehetőség szerint egységes fizetési rendszereket kellene megvalósítani, vagy az előfizetési rendszereket valamilyen módon egységesíteni. És végezetül elfben azt is biztosítani kellene, hogy a felhasználó nagyobb mértékű átláthatóságot élvezzen a tekintetben, hogy ezek a díjak miből tevődnek össze, illetve hogyan kerülnek alkalmazásra. Tehát összességében azt hiszem Higgins kolléga nagyon jó kis jelentést készített, voltak bizonyos problémák, nyilvánvalóan ezeket majd a szavazáson lehet áthidalni. A kompromisszumos javaslatok kidolgozásánál talán még egy lépéssel tovább mehetünk volna, az ahogy, és csökkenthettük volna az egyéni módosító indítványok számát. Köszönöm szépen. Grazie Presidente, grazie Higgins del lavoro, del lavoro fatto. Nem, és köszönöm Higgins úrnak is a munkát. Amikor annak idején beszélni kezdtünk erről a témáról, én bizonyos elveket fogalmaztam meg annak érdekében, hogy könnyebb legyen a dolgunk. Fontos, hogy mindenki szabadon mozoghasson Európában, és egy egységes rendszer alakuljon ki. Ami azt is jelenti, hogy nem kell megállnunk minden, mindig a határom, és gyakorlatilag átállni egy másik rendszerre, egy másik nemzeti rendszerre. Szerintem ez két dolog miatt fontos. Először is a jelenlegi helyzetet káoszként írnám le, amely csak még kaotikusabb lesz majd, ahogy a koncesszió tulajdonosok száma növekszik az autópályákon, ahogy a PPP projektek elterjednek, ahogy a shared management struktúrák el, elterjednek, tehát egyre bonyolultabb lesz a közúti közlekedés. Emellett nyilván oda kell figyelni az adatvédelmi megfontolásokra is. felvetettük ezeket az aggodalmakat, megfogalmaztuk ezeket, ezekre részben válaszoltak is. A szöveggel még foglalkoznunk kell, mondom Higgins úrnak, mert a rövid idő miatt nem tudtam teljes mértékben áttaga, áttanulmányozni a kompromisszumos módosítókat. Ami a regionalizációt illeti, ez nem feltétlenül jelent egyszerűsítést. Lehet bonyolultabb a regionalizálással a rendszer. Én nagyon hiszek a regionalizálásban. Aztán feltenném azt a kérdést is, hogy az én módosítom a 22-es, amely egy leendő európai rendeletre vonatkozik, anélkül, hogy igazándiból a kompromisszumban megfogalmaznák, hogy milyen fajta rendeletet várnánk. Tehát, hogy az én módosítom bekerült-e ténylegesen a kompromisszumba, ez lenne a kérdés. És szerintem el kell készítenünk egy olyan végleges harmonizált szöveget, amely ezekre a kérdésekre válaszol. Az élet egyre bonyolultabbá válik. Én nem nagyon hiszek a matricákban, illetve nem nagyon hiszek a dugódíjakban sem. Én a portálrendszerre esküszöm azt gondolom, hogy így lehet menedzselni a rendszerünket, a fizetés igazgatási rendszerek, illetve az elektronikus útdészedési rendszerek szerintem megtett távolság arányosak kell, hogy legyenek. Aki szennyez, az fizessen. Köszönjük. Köszönöm Higgins úrnak a szöveget, és a képviselőknek is a az eddig elhangzottakat, reagálnék néhány dologra. E, felvetették azt a kérdést, hogy más e, gépjármű kategóriákra hogyan lehet kiterjeszteni ezeket a rendszereket. Mi e, támogatjuk ezt a rendszert. Valójában azon gondolkodunk, hogy mi is a távolság, a megtett távolság irányába mozduljunk el, miközben fel akarjuk fenn akarjuk tartani a tagállamok tagállamok rugalmasságát, talán dugódia kivételével. Úgy hallom, hogy a regionális ETS rendszerrel kapcsolatban megfogalmaztak bizonyos aggályokat, hogy az ne akadályozza meg a teljes európai lefedettséget. Hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság szándéka az továbbra is a teljes lefedettség, és vizsgáljuk, hogy a köztes megoldások mennyiben felelnek meg ennek a célnak a transeurópai hálózatok keretében van egy olyan regionális projekt, amely az EU területének 70%-át lefedi, remélhetőleg majd ezt ki lehet terjeszteni a többi területre is, hogyha a kiértékelés is ezt az eredményt hozza. Vannak azonban olyan módosítók, amelyeket problémásnak gondolunk, nem tudjuk, hogy a végső kompromisszumos szövegbe bekerült-e, mert azt még nem láttuk. A 14-es módosító nem tetszett nekünk. A az út tulajdonosai az infrastruktúra használatáért kapjanak pénzt, illetve a szolgáltatásokért. Egyébként nem is tulajdonosokról van itt szó. Eh, ráadásul azt is tudjuk, hogy az útfenntartók a szolgáltatásokat rendkívül tágértelemben definiálják, és úgy vélik, hogy minden érték hozzáadott eh, szolgáltatásból eh, őket részesedés illeti, mert úgy vélik, hogy csak anna, azért van egy ilyen ETS rendszernek eh, kereskedelmi értéke, mert ők adják hozzá az utat. Eh, tehát eh, azt gondoljuk, azt gondolják, hogy a, az útkezelőnek, az úttulajdonosnak mindenképpen jár a beszedett díjakból, mi ezt kicsit problémásnak tartjuk. A másik dolog a hetes módosító, amely úgy gondoljuk, hogy az ETS rendszer problémáit eh, túlbecsüli. Szerintünk eh, a GNSS-sel kapcsolatban csak bizonyos technikai módosításokra van még szükség. A technikai specifikációk nagy része már megegyezés tárgyát képezi. Ami a variánt eh, útdíjakat illeti, nos a jelenlegi rendszereket konvergálni kell, hogy megfeleljenek az ETS szolgáltatók célkitűzése. Azt gondolom, hogy ezt a kitűzést a jelentés, jelentés jól szolgálja. Apró komputer problémákról van szó, amelyeket nem lehetetlen megoldani, IT problémákról. Ha az ETS bevezetése és azon belül regionális rendszerek meghonosítása nem tűnik ígéretesnek, akkor másik megoldást fog találni a bizottság, de elég optimisták vagyunk, különösen az utolsó javaslat fényében. Mi úgy gondoljuk, hogy jó úton járunk, és hamarosan eredmények is lesznek. Már most 22 jogsértési eljárás van folyamatban a tagállamok ellen, mert a jelenlegi jogszabályt sem tartják be. Nem tudjuk, hogy ez a módszer segíte majd, de azt azért mutatja, hogy erősen odafigyelünk a végrehajtásra. Itt is elhangzott, hogy a végrehajtást monitorozni kell, és oda kell figyelnünk, hogy hogyan valósulnak meg a dolgok. Még egyszer köszönöm Higgins úrnak és mindenki másnak a hozzászólásokat. Köszönöm. Köszönjük. Higgins úr, akar még valamit Yes, thank you very much. Igen, köszönöm szépen. A legutóbbi bizottsági hozzászólóhoz azt tudnám hozzáfűzni, hogy nagyon támogatom azt, amit a bizottság elmondott, és a regionalizációt is. Azt hiszem, Elkadrói úr említette, hogy a regionalizációval kapcsolatos kérdés számunkra nem állandó, hanem csak egy átmeneti lépés. Tehát ez ideglenes átmeneti, ha értik, hogy mire gondolok. Ami pedig a bizottság hozzászólásait illeti az útdiakkal kapcsolatban, illetve a kapcsolódó szolgáltatókat illetően, itt is egyetértek a bizottsággal abban, hogy milyen nehézségek merülhetnek itt fel. És a néppárt ajánlása itt ebbe az irányba mutat. Ami a hetedik módosítót illeti, ezzel végül is egyet tudunk érteni. Ami pedig az első kompromisszumot illeti, itt a meglévő irányelvekkel kapcsolatos problémákat tárgyaljuk. Itt az a gond, hogy volt egy irányelvünk, ami csúfosan elbukott. Azt hiszem, hogy ezt a képviselők, kollégák, illetve a bizottság is elismeri. Ez azt jelenti, hogy most mindenképpen szükségünk van egy rendeletre. De mi ezt úgy látjuk, hogy ennek opciónak kellene lennie, ennek egy jogalkotási lehetőséget kellene megteremtenie. De ez csak végső menedék arra az esetre, hogyha nem tartják be megfelelően az irányelvet. Mostanáig ugyanis ez volt a legnagyobb problémánk. Elkadrói úrnak azt tudnám mondani, ő lényegében azt mondta el, amit mások is említettek. A rendelet háromszor szerepel a kompromisszumos módosítókban. Ez valóban itt van, de ez csak egy lehetőség, nem lenne kötelező. Ami pedig a többi megemlített kérdést illeti, igen, a technológia semlegesség. Mi nem írunk elő semmilyen rendszert. Azt szeretnénk, hogyha a bizottság megvizsgálná az egyes javaslatokat. Nem mondjuk azt, hogy az egyik rendszer jobb lenne, mint a másik, tehát hogy az egyik rendszer felsőbbrendű lenne a többinél. Ez nem szükséges, nem kell egy ilyen rendszert kijelölni. És a kolléganő is említette a regionalizációt, ez átmeneti és ideglenes. Lichtenberger asszony egyetértek azzal, hogy ennek a rendeletnek még súlyos hiányosságai vannak. Hogyha a bizottság nem reagál pozitívan, akkor mindenképpen szükség lesz egy rendeletre. És ahogy mondtam, erről már született egy irányelv, és ennek az volt az eredménye, hogy nem jutottunk előrébb. És Dieter Kakkal is természetesen egyetértek, tehát a felhasználónak kell fizetnie. Végül pedig Lichtenberger asszonynak van igaza, a betartatásról, a megvalósításról van szó. A dokumentumban mindannyian megegyezhetünk, de mi azt szeretnénk, hogy a megvalósítás legyen megfelelő. Ez a legfontosabb, hogy hogyan ültetjük át a gyakorlatba. És itt jön a bizottság és a tagállamok szerepe. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük, Higgins úr, holnap fogunk szavazni erről. Ezzel lezártuk az ülés napirendjét, és 5 perc múlva kezdődik a koordinátorok ülése. Köszönöm.